Kedves kollégák, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Es ist mir eine außerordentliche Freude. Rendkívüli öröm számomra, hogy ebben a házban köszönhetek egy barátot, a szlovén köztársaság elnökét, Borut Pahort, az Európai Parlament korábbi tagját. Elnök úr, köszöntjük! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben Kedves kollégák, Borut Pahorral eh, korábban volt alkalmam megbeszélés folytatni, és felmerült Thomas Ilves, Helen Torning Schmidt, József Muszkát, Bohut Pahor, Giorgio Napolitano, Elio Di Rupo, François Hollande, Enrico Letter, arról beszéltünk, hogy mi a közös ezekben az állam és kormányfőkben. Ők mindannyian az Európai Parlament korábbi tagjai, hölgyeim és uraim. Tehát mi minden várhat belőlünk, ezt jól látják a szlovén köztársaság elnöke példáján. Hölgyeim és uraim, nagy megtiszteltetés számomra, hogy megadhatom a szót a barátunknak, Borut Pahornak, Szlovénia elnökének parancsoljon. gospod predsednik tisztelt elnök úr tisztelt képviselők hölgyeim és uraim kedves barátaim ahogy az imént hallottuk az elnök úrtól barátomtól Martin Schulztól az előző parlamenti ciklusban is az önök kollégája voltam számos képviselővel baráti viszonyban is voltam, és el kell mondjam, hogy gyakran hiányoznak nekem a barátaim. Egyrészt a magánéletemből, másrészt a politikai életemből is hiányoznak ezek a barátok. Politikai szempontból akkor hiányoznak nekem, amikor rádöbbenek arra, hogy egy európai parlamenti képviselő és az európai parlamentnek különleges szerepe van abban, hogy az európai közös jövőnket alakítsuk. Ez egy kivételes lehetőség, kivételes szempontrendszer, és kivételes pozíció ez, az Európai Parlament szerepe kivételes. Az Európai Parlament küldetése az, hogy hogy fél milliárd ember, hogy 500 millió ember sorsát alakítsa. Tisztelt elnök úr! Nagyon nagy tiszteletben tartom az Európai Parlamentet. Egyetlen kérdéssel szeretnék a mai napon beszédemben foglalkozni. Ez azt hiszem, hogy kulcskérdése a mai időknek. együttesen azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak hozzám. Remélem, hogy ezt a kérdést meg tudjuk vitatni. Nem másról van szó, mint az Európai Unió jövőjéről. Számomra ez egyáltalán nem elvont vagy tudományos kérdés, hanem stratégiai jelentőségű kérdés. Ez a ma kihívása, és hogyha késlekedünk ezen kérdés megoldásával, az mindannyiunknak rosszat tesz. Mai beszédemben jogi és politikai lépést szeretnék tenni az Európai Unió elmélyítésére. Európában és a világban elég nehéz körülmények között érünk most, és pontosan ezért, ezen nehéz körülmények miatt fontos az, hogy jövőre európai választások következnek be. Feltételezem és reménykedem abban, hogy az Európai Unió jövőjéről ismét egy konventet fogunk létrehozni. Reményeim szerint ennek a konventnek a munkája úgy fog lezárulni, hogy politikai többség, vagy konszenzus alakul majd ki azzal kapcsolatban, hogy az európai népek szempontjából, az európai népek érdekében, az európai kontinens közös jövője érdekében alkotmányra van szükségünk a jövőben. Tudom, hogy itt a parlamentben sokan vannak olyanok, akik nem értenek ezzel egyet, és teljes joguk van ahhoz, hogy ne értsenek ezzel egyet. Tudom, hogy sokaknak kételjei vannak azzal kapcsolatban, hogy ilyen megoldásra van-e szükség. Szerintük nem demokratikus ez a megközelítés. Nos, pontosan ez a lényeg az Európai Parlamentnek. Azért Azért van az Európai Parlament, hogy szabadon dönthessünk arról, hogy hogyan képzeljük el a jövőt, az Európai Unió jövőjét hogyan alakítsuk a legfontosabb kérdésekben. Mindezt, az, mindezt a demokrácia szellemében kell megtenni valaki. Ezt a megközelítést támogatja, mások nem. Ma Az én elképzeléseimet szeretném önök elé tárni. Valószínűleg az európai bolgárok népszavazás a népszavazás során szeretnék elmondani a véleményüket az összes európai tagállamban, és nagyon fontos az, hogy egyfajta politikai legitimációt adjunk az embereknek. Az embereknek joga van ahhoz, hogy ezt a megközelítést kérjék számon. Szeretném alátámasztani az elképzeléseimet, és két érvel szeretnék élni. Politikai pályafutásom során az elmúlt 25 évben mindig is meggyőződéses európai voltam. Hiszek Európában, Hiszek abban, hogy Európa népek és államok közössége. Annak ellenére, hogy különbségek vannak közöttünk, hogy különbözünk, több az egyezés közöttünk. Több dolog köt össze minket. A tapasztalat azt mutatja, hogy az együttműködés a béke záloga, a béke pedig a gazdaság, a gazdagság egyik alapja. Ezt mutatja a Nobel békedíj odaítélése is. Én mindig is így gondolkodtam. Az EU, európai iránti elkötelezettségem csak nőtt az évek során. A második világháború vége óta hihetetlen mértékben fejlődött Európa. Beszélnünk kell a Lisszaboni szerződésről, és ami nagyon fontos előrelépés volt szintén. Ez is mérföldkő volt. Ma azt szeretném elmondani, hogy a Lisszaboni szerződés rövidesen nem fogja tudni megoldani a népek, az emberek problémáit, tehát a jövőben nem mindenre tud, nem mindenre lesz megoldás a Lisszaboni szerződés. A, világot, a világméretű pénzügyi válság az Európai Unió elmélyítéséhez vezetett, és arról kezdtünk el beszélni, hogy a demokratikus deficitet hogyan lehet felszámolni. 2008 óta a pénzügyi, gazdaság és szociális válság világossá tette azt, hogy pontosan milyen problémákkal küzdködünk. Ezek politikai, gazdasági és szociális jellegű problémák meg kell őrizni az emberek belünk vetett, belünk, belénk helyezett bizalmát. Elképzelhetetlen az, hogy egy központi bank és 17-18 különböző pénzügyi politika éljen együtt. Az európai intézmények és az európai parlament is többek között mindent megtett azért, hogy időszakosa vagy állandó megoldásokat dolgozzon ki, és fellépjen. Őszintén szólva azonban, hosszú távon, ez egy nem elég stratégiai megközelítés, hogyha az Európai Unió fönn akarja tartani szerepét a világpolitikában, a gazdaságban, illetve a társadalomban, akkor az Európai Uniónak többet kell tennie. Második érvem a következő. Barátom, az elnök úr az imént említette, hogy politikai pályafutásom során nagyon sokféle feladatot láttam el. Itt a tisztelt házban ezt sokan elmondhatják magukról. Sokak mögött van hosszú politikai pályafutás, változatos politikai tapasztalat. Nos, Hébe-hóba azért mi is visszatérünk a tagállami politikába, a belpolitikába, de nagyon fontos az is, hogy néhány évet az ember eltöltött itt az Európai Parlamentben. Egyébként az Európai Tanácsból is vannak emlékeim, hiszen miniszterelnök voltam a válság idején. 2008 és 2011 között megpróbáltunk valahogyan kievickelni a válságból. Alapvetően adhok döntéseket hoztunk, időszakos megoldásokat találtunk, ezeknek a politikai alapja nem volt mindig egyértelmű. Döntéseket hoztunk, de azt hiszem, hogy ez segített abban, hogy kilábaljunk a válságból. A válság felkészületlenül érte. Európát. Nagyon sok intézkedésre került sor a válság ellen. Az idő nyomása, szorítása alatt, nyomasztó körülmények között, és azok az intézmények, amelyek más globális nagyhatalmak rendelkezésére állnak, amelyek az ő számukra magától értetődőek, azok jelen esetben nem voltak jelen, nálunk nincsenek ilyenek, úgyhogy az emberek nek megfelelően kellett reagálni, csak nekünk nincsenek meg az eszközeink, az instrumentumaink a megfelelő reakcióra az ilyen jellegű válságra. Ezért nagyon fontos, hogy vitát folytassunk arról, hogy valami hasonló legyen a kezünkben nekünk is, hogy meg tudjunk felelni a polgárok elvárásainak, hogy bízhassanak abban, hogy a helyzetük jobb lesz és nem rosszabb. Szlovénia elnökeként azt tudom megállapítani, hogy még mindig szembesülünk a válsággal, de az is hozzátartozik, hogy ez nem vágyálom, amit mondunk, hogy azért egy nagyobb egységet látok a politikai osztályban, a kormányzati többség az ellenzék között nagyon komoly politikai érettségről tanúskodó döntés született. Nem akarom én itt propagandát folytatni emellett, de Szlovénia túl fog jutni a válságon, és ismét vissza fog térni a sikeres országok sorába a bizalomválság az majdnem minden intézményt egyformán érintett. A politikai intézmények, a jogi intézmények is ide tartoznak, és éppen ezért nagyon nagy jelentősége van annak, hogy felismerjük, hogy lássuk azt, hogy az első jelei az euroszkepticizmusnak is láthatók Szlovéniában is, de ugyanakkor ott a hit és a meggyőződés, hogy ezt egyedül nem tudjuk megoldani. Ezt a hitet meg kell őrizni, és ez a legfontosabb feladat számunkra. Éppen ezért én azt mondom, hogy az európai jövőről nem csak néhány év múlva kell majd gondolkoznunk, amikor jobban megy a sorunk, hanem már most neki kell ennek látni. Most fontos az, hogy ezzel az értelmiségi elánnal vigyük tovább mindezt, amelyet megéltünk, és hogy az Európai Konvent, néhányan önök közül is részt vettek annak idején abban, amikor ugye arról volt szó, hogy a Lisszaboni célokat meg tudjuk valósítani 2000-ben, aztán azt mondtuk, hogy a versenyképesség, legversenyképesebb része, régió akarunk lenni a világon. Hát aztán jött a globális válság, de a lehetőségünk még mindig megvan, hogy azzá váljunk, ami a Lisszaboni cél volt. És az emberek ha megfelelő ösztönzőket kapnak, ha megindul a gazdasági növekedés, hogyha sikerül a pénzügyi konszolidáció, ha nő a munkahelyek száma, ha a fiatalokban újra feltámad a remény, hogy egy olyan országban, olyan Európai Unióban élnek, amely emberhez méltó életet tud biztosítani számukra, akkor ez megvalósulhat. Igen, tisztelt elnök úr! Az én álláspontom az Európai Unió bővítésével kapcsolatosan, különös tekintettel a Nyugat-Balkára, azon alapul, hogy a, a polgárok belső szükségleteinek, a külső körülményeknek egyaránt meg kell felelni a nemzetközi és a belpolitikában egyaránt a béke, ugyanis csak akkor lesz elérhető, és csak akkor lesz fenntartható, és a jólét csak akkor erősödhet, hogyha erősebb lesz az együttműködés közöttünk. Tehát az én tézisem az az, hogy és meggyőződésemnek is nevezhetem, hogy a tisztelt házban, és hát egyáltalán európai népei között a lényeg a béke és a jólét biztosítása, de ez csak akkor valósítható meg a jövőben, hogyha átfogóan dolgozunk holisztikusan a nagyobb hazánkban, mindenféle vonakodás nélkül hozunk meg politikai döntéseket. Ha ez nem így van, akkor az nehézségeket okozhat. Ezt mondja egy kis uniós tagállam elnöke talán érthetőbb lenne, hogyha én egy nagyobb tagállam elnökeként szólhatnék. Nem, de Szlovéniának is vannak tapasztalatai, például amikor szétesett az egykori Jugoszlávia. És ebből a szemszögből is hozzájárulhatok talán ahhoz a vitához, amelyet erről folytatunk a kis tagállamok szemszögéből. A kis tagállamok néha talán attól félnek, hogy a szuverenitásukat átadják, átengedik Brüsszelnek, az európai intézményeknek, és ez azt eredményezi, hogy korlátozódik az önállóságuk. Nem is szlovének saját tapasztalatból tudjuk, hogy ez az előfeltétele annak, hogy a nemzeti kultúránkat és különösségünket, nemzeti identitásunkat meg tudjuk őrizni. Ugyanis, hogyha minden mindennel össze veszik, akkor nem tudunk lépést tartani semmivel, sem a technikával, sem a műszaki fejlődéssel, sem a gazdaság fejlődésével. Ezt csak közösen tudjuk megtenni. A kisebb államok, és én ezért szólok, és ezért szállok síkra, hogy a kis államoknak is azt kell szorgalmazni, hogy Európa egyre inkább közelebb kerüljön egymás, hogy egybe nőjön. Ez azon a kívánságon is alapul, hogy ezen az úton tudjuk a fiatalokat is a leginkább támogatni. A fiatal embereknek egy negyede nem rendelkezik munkahelyjel, nincs munkájuk. És ha amikor arról a jövőképről, arról a vízióról beszélünk, hogy lesz majd egy Európai Egyesült Államok, és ezt nem magyarázzuk meg a fiataloknak, hogy meg akarjuk teremteni azokat a feltételeket, meg akarjuk teremteni azokat az intézkedéseket, új lépéseket akarunk tenni, hogy a tudás és a technológia területén elére lépjen az Európai Unió, ahogyan azt az USA-ban vagy Kínában teszik, vagy akár az Orosz Föderációt vagy Brazíliát is említhetném a sorban. Az előfeltétele mindennek az, hogy a fiatalok értsék meg, hogy milyen idea, milyen gondolatok rejlenek állnak az Egyesült Európa mögött, és csak ez növelheti a jólétet. Ha ez így van, csak akkor támogatnak bennünket, csak akkor fogják látni, hogy érdemes mindezért harcolni és sikra szállni, de ez teljes mértékben attól függ, hogy ez a gondolatátvitel sikeres legyen. Éppen ezért szeretném felszólítani mindannyiunkat, ha lehetőségem van már erre, és felszólítom az Európai Tanácsot is, hogy mi hamarabb fogadjon el egy kezdeményezést, amely már holnap segít munkahelyeket teremteni, például másokba történő befektetésekkel, beruházásokat kell megvalóstani a képzésbe, a továbbképzésbe, és igen, tisztelt képviselők, itt önök is egy hatalmas, úgymond pótolhatatlan szerepet játszhatnának. Szeretném felszólítani önöket, hogy mi hamarabb folytassunk vitát az új pénzügyi tervről. Nem akarok én itt félreértéseket okozni, hogy ha mi az Európai Egyesült Államokról beszélünk, akkor ez nem lehet a népek olvasztó tégeje, mint az Egyesült Államok. Európa jövője az éppen sokféleségében, sokszínűségében rejlik, és ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz nagyon nagy többséggel új megfelelő viszonyokat kell kialakítani, és ragaszkodni kell ahhoz a különbözőségek megmaradjanak, és az egység is megvalósuljon. A következőt mondaném, mondanám még. Ha mi az erősebb Európa mellett állunk ki, de ha most hallgatunk, és megvárjuk, amíg majd jobb lesz a helyzet, mielőtt a gondolatainkat elmondjuk az embereknek, akkor az euroszkeptikusoké lesz a győzelem. Ez azonban csak egy rövid távú győzelem lesz. Hosszú távon ez egy hatalmas vereség lesz. Elnök úr, igen tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, végezetül pedig szeretnék még egyszer köszönetet mondani az Európai Parlamentnek. Itt is ö, ö, időtálló ö, dolgokról döntenek a határozataik során az európai polgárok javára. Tudom, hogy ez nem mindig könnyű, és kevéssé veszi figyelembe a nyilvánosság, mint amennyire ezt önök megérdemelnék. Éppen ezért azt kérem önöktől, hogy a hálám kifejezését és az általam képviselt állam háláját fogadják őszintén. Hálás vagyok a munkájukért, erőfeszítéseikért, az emberek nagy többsége érdekében a közös jövőnk, re hittel, bizalommal tekintek abban a tudatban, hogy a béke Nobel-díj az egy olyan kitüttetés, ami inkább figyelmeztetés volt. Figyelmeztetés mindannyiunk számára, hogy a béke nem magától értetődő, és hogy igenis szükség van arra, hogy mi minden nap készek legyünk a békéért harcolni. Ez az egyetlen stabil alapja az emberek jólétének, és akkor, hogyha ezt sikerül megvalósítani minden probléma ellenére, amelyel folyamatosan szembesülünk, akkor ezt el fogjuk érni, és akkor ezzel be is fejezem. Köszönöm a figyelmüket, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, köszönöm szépen ezt a nagyon nagyívű bátortó beszédet. Azt hiszem, hogy ez egy olyan beszéd volt, amely nagyon kontroverz vitákhoz vezethet a parlamentben. Ugye szó, volt már itt szó az alkotmányról Európában, de hát nem mindenki örülne ennek, és amikor azt tudják, hogy én mit képviselek ebben a kérdésben, milyen álláspontot, csak ezt most itt hangosan nem fogom elmondani. Tehát az, hogy ön bátorít bennünket a munkánkban, államelnök úr, ezért csak köszönetet mondhatok önnek. Azt hiszem, hogy először fordul elő, hogy egy államfő ilyen világosan, ilyen egyetemű szavakkal ő köszönetet mond az Európai Parlamentnek a munkájáért, de hát azért ez logikus is, hiszen ön olyan sokáig dolgozott ebben a házban képviselőként, hogy ön pontosan tudja, hogy egy törvényhozói testület ilyen nagyszámú képviselővel plusz a horvát megfigyelőkkel, akik 500 millió embert képviselnek. Azért fontos, hogy egy ilyen törvényhozó testület egyedül álló munkát végezzen, hiszen egyedülálló testület szerte a világon. És hogy ön bátorít bennünket ebben a munkában, ezért nagyon hálásak vagyunk önnek. Köszönjük szépen, Pahor úr!